Gratulálok neki. A parlament választások közvetlen végrehajtásáról, illetve a mandátum felszabadulásról szóló házszabály alapján kiírja a megfelelő választást. A jegyzőkönyv